Herr Präsident! Az elnök. Darf Sie bitten Platz zu nehmen? Kér, kérek mindenkit, hogy foglaljanak helyet. Erkläre die am 15. Januar unterbrochene. A január 15-én megszakított ülésszakot folytatjuk das protokoll und die angenommenen texte der sitzung vom. 15. januar a január 15-i jegyzőkönyv és egyéb dokumentumok rendelkezésre